Okay, um, welcome. I'm, I'm, I know. Rendben, üdvözlöm Önöket. Tudom, hogy sok téma vitája folyik egyszerre. Nagyon nehéz megszervezni az itt, a szakbizottsági ülés kezdetét. Egy körlevélben a benchmark témában egy ígéretet tettem arra, hogy megvitatjuk ennek elnapolását, meg egyéb elnapolandó ügyek is felmerültek, úgyhogy a napirend elfogadását követően az elnöki közlendők sorában, ami nem is tudom, hogy van-e, aztán majd tehát azt javaslom, legyen egy általános vita, hogy hogy áll a helyzet az elnapolások ügyében, a befejezetlen témadossziéknak mi is a voltak éppen státusza. Lesz egy állás, jogalkotási állásfoglalási szavazások ügyében is. Azt javaslom tehát, hogy járjunk el így. Langen ú, régóta láttam, hogy integet, mit akar mondani, kérem. Köszönöm, Sharon. Egy kérdésem volna csak az albizottságra vonatkozó állásfoglalás tárgyában ha jól értesültem, csütörtökre tervezik a, a döntést, csütörtök reggel már a frakcióelnökök üléseznek, úgyhogy ezt megelőzően tehát nem lehet dönteni. Csütörtök délben, ugyanakkor Lengyelországban ül össze a néppárt elnöksége, úgyhogy néhány fontos kollega nem tud jelenni majd itt. Kérem vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy ezt a döntést az albizottság tárgyában ne lehetne-e hétfőn majd Strasbourgban megejteni. Lehetne. A mi néppárton belül akkor jobban felkészültnénk, ez tehát egyfajta kérés. Ért, örömmel látom, hogy újabban, Werner, te is hétfő reggel, vagy hétfőn akarsz Strasbourgban üléseket szervezni. Ez újdonság minden szakbizottsági tag számára. Jól látható, hogy tehát miért merült ez fel egyáltalán. Langen, úr, engedünk ebben az ügyben önnek, és ezzel tulajdonképpen lett egy témája az elnöki bejelentendőknek is. Gay ebben az ügyben? A rend elfogadása ügyében. Hatalmas munkamennyiséget tett a bench marking témájába, ön is, meg az árnyékiadók is, de vannak még itt váló kétségek egyes tartalmi kérdésekkel kapcsolatban. Érdemes volna tehát ezeket tárgyalni, a pénzügyi alapokat illetően. Vannak olyan témák, vannak olyan eh, témák, amelyek alapján 400 milliárd euró mehet, kerülhetne vissza úgymond hazai kézbe. Ennek a lehetősége szerintem komolyabb vitákat igényelne. Az ötös téma a benchmark témában és a hetes a Money Market Fund doktárgyában szerintem elnapolásra volna érdemes, amíg át tudjuk nézni a témákat, nyaktörő sebességgel tárgyaljuk meg ezeket a rendkívül fontos ügyeket. Szerintem idő van arra, időre van a szükség ahhoz, hogy valóságos jogszabályokat tudjunk létrehozni, Úgyhogy két témát szerintem fontos volna elnapolni, legyen alkalmunk, legyen mélyebben alkalmunk elmerülni a témákban, mielőtt jogszabályt hozunk döntést. Köszönöm, Gay. Kiegészítésként lejegyzem, éppen ezért akartam vitát tartani az elnapolásokról, ezt formális kérésként jegyzem le az ötös meg a hetes napirendi pont kapcsán, és amit elmondandók vagyunk, lehet, hogy releváns lesz, vagy nem. Döntés még nincs ebben. Majd döntünk, miután megvitattuk ezeket. De erről még nincs megalapodás. Szóval parancsolj. Köszönöm, elnök asszony. Nem látom okát annak, hogy a pénzügyi piacok alapjára vonatkozó szavazást elnapoljuk. Értem én, hogy vannak politikai nézetkülönbségek, különösen egy részét illetően a javaslatnak azt, hogyan lehet a helyszínt kezelni. Ám valami az asztalon van, a knabokat, hogyan lehet rendezni, de itt egy javaslat az asztalon, ez egy kidolgozott javaslat, persze ez még nem az út vége, plenáris elé kell majd vinni a témát, ki lehet dolgozni alternatívákat majd talán, ha lesz rá idő, aztán a tanácsról is tárgyalni kell. De mindenképpen van tehát némi idő arra, hogy újra vizsgáljuk a témát, újra gondoljuk. Nem látom jó alkattát annak, hogy elnapoljuk. Ez volna jelentős tevőként a véleményem. Egyszer már elnapoltuk, adtunk még néhány plusz napot, hogy kompromisszumokat lehessen, talán szélesebb kör támogatására számítva kialakítani, a rugalmasság irányába tovább lépve, akár lehet ez úgy értékelni, önök irányába tett lépéseket megengedve. Úgyhogy szerintem alkalom volt épp elég a szabadság számára, hogy kifejtse nézeteit. De hát ez egy magánvélemény. Valójában, szerint, valójában most az általános elhalasztási vitát, vitáról beszélünk már, még valaki? Biztos? Tehát, mindjárt megadom egyébként Emilinek a szót a benchmarkokkal kapcsolatban. A legtöbb frakció a benchmarkokkal kapcsolatban azt kérte, hogy legyen halasztás, és hát majd eldöntjük, és szerintem ugyanezt kéne tenni a pénzpiaci alapokkal de szerintem általánosságban kéne felvetni a kérdést, hogy mi legyen azokkal a dossziékkal, amiket nem tudunk befejezni. Tehát ahol nem írjuk el az első olvasatot, az ilyennek számít, befejezetlen ügynek. A következő parlamenti ciklus fog ezekről dönteni. A mi munkánk semmilyen módon nem kötelező érvényű számukra. Megvizsgálhatják, hogy mi mit csináltunk, mennyire értettünk ebben egyet, és majd akkor döntik el, hogy mi lesz vele, visszaküldik-e a sakbizottsághoz az első olvasatban elfogadott anyagokat, vagy elhagyják, ők döntik el, hogy mit tesznek az ilyen témákkal, anyagokkal. Nézzük a benchmarkos dossziémat. Erről mindig is azt gondoltuk, hogy nem tudjuk befejezni. A bizottságnak azt ígértem, hogy próbálom összeszedni magam, hogyha valami csoda történik a tanácsban, akkor be tudják, a tanácsban, akkor be tudják fejezni, de hát nem történt csoda a tanácsban. Nekünk viszonylag kiegyensúlyozott kompromisszumaink vannak, tehát a mi oldalunkon megtörtént a csoda, a frakciók úgy gondolják, hogy beszeretnék fejezni ezt a munkát, bár több időnk már nem nagyon van. Szerintem elég sok időt fordítottunk a kompromisszumra, erre már nem kéne visszatérni. A hatály kérdését már november óta tárgyaljuk. És nyilván ez a egyik legfontosabb kérdés. A határól szóló cikket el, eredetileg nem változtattam meg, tehát nagyon széles érte vagy tágértelmű volt a hatályt, de aztán történt egy más, árnyékelentéstevő ülések voltak, Emily kérésére többek között a megszorításokat megváltoztattam a határól szóló cikkben, és ez gondot jelent úgy tűnik. Strasbourgban azt tervezte a bizottság, hogy mindenkinek azt reklámozza majd, hogy jogi szempontból nem helyes a dolgokat így kezelni. Irányelvben, egy irányelvben alkalom van a rugalmasságra is. Mi is tudjuk, hogy lehet rugalmas egy irányelv, például a tőke követelményekről szóló irányelv is ilyen. De miután a benchmark egy elég komoly mérföldkő, és jogszabályot hozunk létre, ezért érdemes feltenni a kérdést, hogy mindez nem lett, nem lett volna érdemesebb mindezt irányelv formában kidolgozni. Mindenkit arra kérek, hogy ezen gondolkozzon el, hogyha nulláról indulnánk, nyilván most már sokkal okosabb vagyok, mint amikor elkezdtük a munkát, tehát hogyha újra kéne kezdenem, akkor lehet, hogy azt mondtam volna, vagy mondanám, hogy a critical benchmarkok kérdéséről e, előbb-utóbb majd egy irányelv. Tehát a két, két dolgot kell, kellett volna párhuzamosan létrehozni, egy rendeletet és egy irányelvet, hiszen hihetetlenül sokféle benchmarkról van szó, ezeket próbáltam meg összefogni a javaslatban. Valójában nem az volt a célom, hogy a hatályt leszűkítsem, de bizonyos, ugye, bizonyos, de úgy tűnik, hogy bizonyos benchmarkok, az, e, például azok, amelyeket az, e, amelyek az ESMA-hoz és az egyéb ö, illetékes hatóságokhoz tartoznak, ezek kikerülnek a ö, hatályból. Hát a néppárt ezért kéri azt, ez nem, nyilván nem örül ennek, nyilván ezért kéri a halasztást, ők azt szeretnék, hogyha nem lenne jogbizonytalanság. A benchmarkkal kapcsolatban nehéz most már sok mindent megváltoztatni, de még valamit azért megpróbálhatunk. Szerintem azonban nem érdemes olyasmiről szavazni, aminek nincs erős támogatottsága a szakbizottságon belül, mert ez semmiféle, ennek semmiféle üzenet ereje nincsen utódaink felé. Mi nem tudtunk dönteni, hát akkor majd utódaink döntenek, valahogy utánuk az özönvíz. Annak van értelme, hogy úgy szavazzunk, hogyha komoly konszenzus van. Nyilván ezt majd tudják értelmezni a követőink is. De hogyha megosztott a szakbizottság, hogyha csak egy hajszálon múlott az, hogy elfogadtuk a javaslatot, akkor hát egyrészt ez nem túl jó üzenet, legalábbis nekem nincs ínyemre, másrészt pedig nincs túl sok értelme sem az ilyenfajta üzenetnek. Ez a vélem a benchmark javaslatról. Ma nem fogunk erről szavazni. Meglátjuk, hogy létre tudjuk-e hozni ezt a fajta konszenzust, amiről beszéltem. Van értelme megpróbálni? Olyan irányú javaslatom is született, hogy vajon irányelvet kell ebből csinálni. Szerintem egyébként ezen el kéne gondolkozni a bizottságnak és a tanácsnak is, hogyha végre egyszer eljut a háromoldalú egy párbeszédhez ez az anyag, akkor meg tudják ezt oldani, úgyhogy ez ne kerüljön még külön hónapokban. Ez tehát a véleményem arról, hogy mennyire, milyen, miért kell konszenzust kiépíteni, illetve mit tegyünk az utódunk, utódjainkkal. A pénzpiaci alapok esetében, hát nem tudom, hogy mennyire vagyunk megosztottak, majd kiderül. Kérem a képviselőket, hogy ne felejtjék, hogy talán az lenne a legjobb, hogyha konszenzus alakulna ki, már erre lehetőség van. És nyilván ez akkor történik meg, hogyha megfelelően kidolgoztuk az anyagot. Emlének ígértem, hogy megadom neki a szót. Elég sok időnk van, mert nagyon sok dologról nem fogunk ma szavazni. A referenciértékekről biztosan nem. Emily következik. Köszönöm bejelentette az imént elnök asszony, hogy hozzájárul ahhoz, hogy elhalasszuk ezt a témát. Ennyi, ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy remélem, hogy le tudjuk zárni ezt az anyagot az első olvasatban. A titkárságnak is ez a véleménye. Tehát az lenne a cél, hogy március 3-án szavazzunk, Tehát egészen biztos, hogy visszajövünk még ezzel az anyaggal, lesz még javaslatunk, és remélhetőleg mi hamarabb tudunk majd erről szavazni. Lesznek majd új javaslatok is. Múlt héten kaptuk meg a mellékleteket. 22 oldalnyi szabályozásról van szó. Hát persze, ezen a rendeleten dolgozunk, fontos a rendelet de én úgy éreztem, hogy itt komoly inkonzisztenciák voltak, sok kihagyás is, hiányosság. Gondolkodjunk el ezen, hogy az eszmának delegáljunk a hatályból bizonyos dolgokat, hát ez számunkra elég fájdalmas, még ezen gondolkodjunk. Ezen a téren mindenképpen kompromisszumra van szükség, Szerintem ez a mi feladatunk, jogalkotók feladata, hogy ezen a területen kidolgozzuk azt, hogy mit is akarunk. Nos, ezért is kértük a halasztást. Az imént került sor a munkacsoport ülésre. Nyilván mindenki kíváncsi arra, hogy miről fogunk szavazni. A szavazólistát egyébként pénteken kaptuk meg, nem mindenkinek volt még irány ideje igazán ebben el mélyülni, úgyhogy örülök annak, hogy el tudjuk ezt halasztani, a következő pár héten elmélyülünk ebben. És hát nem feledjük a témát, köszönöm. hope so too, because I have... Elnök, remélem én is. A múltban megpróbáltam azt elérni, hogy mindenkinek a módosítói be kerüljenek ide az anyagban, hatája kapcsolatban is. A mellékletek egyébként az mellékletekben egyébként semmi új nincs, mint a korábbi melléklet, és az összes módosító van itt összefoglalva. De olyanok is vannak közöttünk, akik mindent ki szeretnének venni a hatály alól, hatály alól az árukat, az energiát, stb. stb. És vannak olyanok is, akik mindent benne hagynának. Így nehéz okosnak lenni. Filip, és aztán Arlene. Well, Chair, thank you. I think, uh... Köszönöm, elnök uh, asszony. Azt gondolom, hogy uh, nagy bölcsességet mondott akkor, amikor azt mondta, hogy vagy nagy többséggel fogjuk ezt a jogszabályt elfogadtatni, vagy uh, pedig tartózkodjunk akkor. Én azt gondolom, hogy ez helyes gondolkodás. Azt gondolom, hogy a benchmarkokkal kapcsolatban lehetséges a széles körű többség. Lehet, hogy vannak, akiknek nem tetszik, de én azt gondolom, hogy kétharmad, egyharmad, háromnegyed, egynegyed én azt gondolom, hogy már az nagy többségnek nevezhető, és egy olyan többségről van szó, amely már a következő ciklusban is valószínűleg túl fogja élni az esetleges erőviszonyváltozásokat. Ami az MFF-et illeti, engem a közelmúlt eseményei egy kicsit idegesítenek, mert egyrészt van egy dolog, hogy valaki jó indulattal, jó szándékkal nagy többséget akar kialakítani, de aztán amikor arra gondol az ember és azt látja, hogy a asztalnál ülő emberek vagy nem akarnak egy 3 os tőkepuffert cénavoknál, vagy nem akarják a cénavok fézautját, kivezetését, ami valójában azt jelenti, hogy ők a státuszkót akarják. Én azt mondom, hogy ezek az emberek nem tárgyalnak jó szándékkal és jó hiszeműen. Nem véletlen, hogy a bizottság egy ilyen javaslatot letett az asztalunkra. Nem véletlen, hogy az ESRB és más nagy játékosok, a G20-ak például azt mondták, hogy a pénzügypiaci alapokkal foglalkoznunk kell. Az, hogy három éves megfigyelési időszak után döntsük el, hogy legyen-e 3%-os puffer, és aztán phase out, én azt gondolom, hogy ez nem egy komoly, nem egy komoly vélemény. Nyilván, ha valaki késleltetni akarja szándékosan a dolgokat, akkor persze arra előbb-utóbb rá kell borítani az asztalt tapasztalt. Balázs következik ebből ehhez, ehhez csatlakozom én is, szerintem a benchmarkokkal kapcsolatban Sharon tényleg észszerűen járt el, illetve észszerű az, amit mondott, mert én megértem, hogy persze kompromisszumokat akarunk, akarunk elérni, és mindenkinek a kedvébe járni, de nyilvánvaló, hogy egyfelől a rugalmasság, az egyfelől rugalmasságnak minősül, másfelől viszont jogbizonytalanságnak lehet, hogy működik, de biztos, hogy nem világos. Az eszmának több hatalmat adni ezen a területen, több hatáskört adni, anélkül, hogy jogbiztonságot teremtenénk, ez eh, úgy is értelmezhető, eh, mint hogyha eh, még, még, még hogyha valakinek, valaki a hatája alá tartozik is a benchmark szabálynak, kérhet részleges vagy teljes kivételt az egységet az eszmától, már pedig nem ezt akarjuk, akkor nincs is valójában hatály. Tehát olyan módon lehet rendeletet kialakítani, amely irányelvnek is látszik, de ezt nem lehet mondani, hogy ugyanazok alkossák a szabályokat, akik aztán végrehajtják a szabályokat, és azt gondolom, hogy itt siklik ki egy kicsit a benchmark javaslat, megszenvedi egy kicsit azt, hogy hogy állandóan kompromisszumokat keresünk, holott inkább tisztázni kellene bizonyos dolgokat. Nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy egy örökséget adunk át a következő parlamentnek. Volt egy nagy Libor meghallgatás, van egy cikk, Eh, a forex manipulációról a eh, mai Financial Times-ban, ami egyébként nagyobb botrány, mint a Libor, eh, mert az a manipuláció az napi 5,3 milliárd, milliárdot jelent, tehát én nem gondolom, hogy megengedhetjük magunknak a jogbizonytalanságot. Legalább a jogbiztonságot hagyjuk örökül a következő parlamentre amit te mondtál, Sharon, az szerintem észszerű akkor elkerülhetőek a nagy bizonytalanságok, elkerülhető az, hogy a plenárison egy-egy frakció valami eh, radikális módosítót nyújtson be, eh, mert az tiszteletlenség lenne azokkal, a végsőkig dolgoztak eh, ezzel a témával. Én úgy vélem, és az én frakcióm is ezt mondta, magam is támogatom, hogyha a konstruktív megállapodásra jutunk, akkor, akkor még ebben a ciklusban szavazunk szavazni kell erről. Köszönöm, Jean-Paul. Következik Jean-Paul Gozes. Köszönöm, eh, elnök eh, asszony. Eh, örülök a jelentésnek, ami pedig a többit illeti. Én úgy gondolom, hogy kell még dolgozni ezen a szövegen. Egyrészt vannak jogi kérdések, például, hogy irányelv vagy rendelet. Én személy szerint a rendelet mellett vagyok, mert ez volt az az eszköz, amelyet az utóbbi időben alkalmaztunk. A Dalerozier jelentés is erről szólt, tehát irány rendeletekkel foglal, rendeleteket adtunk ki, nem szabad bizonytalanságot kelteni. Árlen is beszélt erről, és ezzel egyetértek. A Forex botrány itt van a nyakunkon, ami egyébként súlyosabb lesz, mint a Libor botrány, tehát tehát nem engedhetjük meg magunknak, hogy félintézkedéseket eh, tegyünk, noha eh, miköz, miközben én általában az eszmának nagy híve vagyok, annak idején a, kritizáltam, de most már nagy híve vagyok, nem szabad olyan dolgokat hagyni az eszmára, amelyek eh, nem rájuk tartoznak, hanem túlmutatnak rajtuk. Most mindenki, mindenki új hatásköröket akar adni az eszmának, de se pénzt, sem embereket nem adnának hozzá hozzá, e, szerintem, és aztán pedig az lesz a vége, hogy megmondják neki, e, hogy e, nem tudták elvégezni a dolgokat, holott valójában azért nem tudták a feladatot elvégezni, mert nem kapták meg az erőforrásokat. Tehát én magam is azt gondolom, hogy egy kicsit még foglalkozni kell ezzel az anyaggal. Én azt gondolom, hogy inkább végezzünk jó munkát, és itt válik el az én véleményem McCarthy asszonyétól. A március harmadika nem egy imperatív dátum, ennél sokkal fontosabb az, hogy megfontoljuk azokat a körülményeket, amelyekre, megfontoljuk azokat a dolgokat, amelyekre a körülmények kényszerítenek bennünket. Köszönöm. Remélem, hogy a szövegem azért félre sültni, félig sültni a jobbnak mindig Sefő Werner. Csak egy nagyon rövid hozzátenni valon van ahhoz, amit Jean-Paul Gozes mondott az imént. A kiindulási helyzet az volt, hogy azok a manipulációk, amelyet a Libor és az Euróbor áldozatai voltak, ez indotta el az egész folyamatot. Jól tudja mindenki, hogy, és aztán a tőzsdéken is milyen reakciók voltak erre, és nincs semmi átláthatóbb vagy méltányosabb, mint a tőzsde eredmények. Nem kell tovább szabályozgatni, szerintem ezek a tőzsdékkel megcélzott eredmények, ez csak kis részt fednek le, és ezeket ki kéne venni a szabályozásból. Nem kell pótlagos szabályozás ahhoz, hogy átlátható és nyílt rendszerként működjön az egész. So... No, akkor minden benne van, meg minden kim van belőle. Úgy néz ki, Eliza. Köszönöm, Sharon. Nem akarom elismételni azt, amit előttem elmondtak. Fontosnak tartom azt, hogy napoljuk el a benchmarkok tárgyában a döntést, és hogy legyen idő kialakítani széles körű többségeket. A dátumokkal kapcsolatos a kérdésem. Ha a legközelebbi dátumra törekszünk, amely reális, azért a jogi munkánknak hagyjunk annyi időt, amennyit csak lehet. A második kérdésem, nem igazán pontosan értettem, hogy a pénzügyi piacok ügyét is elnapolni kívánjuk -e. Ebben nem látok, erre nem látok indokot, nem látom ugyanazt a, az érvet megállni, mint itt, mint a benchmarkok ügyében. A benchmarkok témájában jó felé megyünk szerintem, és persze értem az érveket, és mint mondtam, szeretnék minél több időt adni a jogalkotási munkához, hogy minél inkább rögzíteni tudjuk az álláspontunkat. Szerintem azt mondtam, hogy a benchmarkok ügyében állapolással élünk, még a pénzügyi piacok alaptémájában kérjük az állapolást. A szocialista jelentéstevő persze a kerítés másik oldalról nyilván másképp látja ezt. Parancsol! Én sem akarom itt bőlére ereszteni, de azt gondolom, hogy tényleg fontos munkát végezt a, végezett a raportőrünk. Nem szabad hanyagolnunk azt, hogy, vagy elfelejtenünk azt, hogy tényleg nagy többség kell ahhoz, hogy ezt megszavazzuk. Ki kell bővíteni tehát a többséget. Ez egy olyan téma, amelyel kapcsolatban nem csak egyet nem értés volt megfigyelhető, hanem bizonyos csalások és rossz hiszeműség is ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk működni. Én nem úgy, mint Jean-Paul, inkább ezt rábíznám az eszmára, aztán foglalkoznék azzal, hogy van-e kapacitásuk rá. Én azt gondolom, hogy az már elvégzett munkát kellene elmélyíteni. Köszönöm. Okay, I think that... Rendben ez a benchmarkokról szólt, gay elnök asszony világosá tettem az előbb, hogy a benchmarkok ügyében hiba volna előre szaladni. Ha valaki azt várná, hogy most mindenképpen jogszabályokat alkossuk, akkor ezzel az euroszkeptikusokat piedesztára emelnénk. Nem, hogy három, a pénzügyi piacok alap ügyében, hogyha valaki megmutatja, hogyan tudjuk, én magam fogom leszavazni a színácokat. Ha valaki ki tudja fejteni pontosan, miben áll ennek lényege, hát szerintem nem sokat tudják föltenni a kezüket azzal, hogy pontosan érték, miről van szó, mégis el akarják törölni. Végighallgassuk a vitákat mellette, ellene, mérlegelnünk kell, ehhez idő kell. Persze van, aki nem hallik soha kompromisszumról, ám mindig látni kell, hogy kb. 400 milliárdról van szó, az MFF-ek tekintetében, amelyek vagy a depozit likviditásban köthetnek ki, vagy máshova mehetnek. Ha létrehozunk szabályokat, amelyek nem alkalmazhatók a támakban, miért csináljuk ezt? Anélkül, hogy végig gondolnánk, milyen hatása nekem, és mi a szerepkörünk voltak éppen. A szénadokat nem azt mondom, hogy mindenképpen a szénadokat tartsuk meg feltétlenül, mint rendszert. Legyenek likviditási díjak, legyenek redemciós dátumok. És akkor lehet, hogy a színavok is, meg a finavok is külön-külön megállnak, ám érveljünk. Az emberek nézik, hogy mit csinálunk. Jönnek a választások, mi meg előre rohanunk ezben a döntésben. Holott az a dolgunk, hogy mérlegeljünk, úgy szavasunk, hogy annak legyen, hogy mérlegeljük a dolgokat. A benchmarking ügyében több idő kell, mint a money market alapok ügyében, de mind a kettőt elnapolásra javaslom. Ebben áll a, a javaslatom elnök azt, hogy mind a kettőt napoljuk el. Gay. I mean, I... Köszönöm, Gay. Mindjárt mondok valamit a pénzpiaci alapokról. szerintem nem mindenki tudja, hogy miről is van szó igazából. Hogyha megnézzük az FSB IOSCO konzultációt, és megnézzük a bizottsági javaslatokat, amivel ugye nyilván majd meg kell várni a következő parlamenti ciklust, akkor szerintem az látható, hogy a központi bankok esetében nem feltétlenül felelez meg a USIC-nak például a különböző díjak témájában. Úgy tűnik, hogy új díjakat hozunk létre, illetve másoknak úgy tűnik, hogy új díjakat hozunk létre, én viszont tudom, hogy ezek már léteznek. Jó lenne, hogyha mire a triológushoz érünk, addigra mindenki pontosan tudatában van a dolgoknak, hogy, és tudjuk, hogy a központi bankoknak mi a véleményem. A dolgok azonban á, á, folytonosan változnak, minden megadom neked a szót, Filip, nyilván az, a, az adja a rendszer biztonságát, hogy bekerül, a, bekerül maga a dolog a rendszerbe, de az is fontos, hogy hogy hozzáférése legyen az embereknek az alapokhoz. A cénavokkal azt láthatjuk, hogy a cénavokkal az a baj, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mire megy ki a játék, hogy mi lesz ebből. Talán a következő ö, parlamenti ciklust kell megvárni, ami pedig a letéti ö, alapokat illeti. Nem tudjuk, hogy mi a kettőnek a viszony egymáshoz. És Ismeretlen út ez, nem tudjuk merre vezet. Filip, ugye, te kértél szót. Igen, elnézést, Géj, nagyra becsüllek, de most elvetetted a súlykot. Direkt, szánt szándékkal, helytelen adatokat mondasz itt, hogy az embereket félrevezessük, meg, hogy az emberek megijedjenek nem mondhatjuk azt, hogy e, e ehhez sem szabad hozzányúlni, meg ahhoz sem szabad hozzányúlni, mert az túl veszélyes a gazdaságnak. Erre utaltál. Most mondtad az imént, hogy a e, jogalkotók semmit nem értenek az egészhez, ezt nem vagyok hajlandó elfogadni. Nem, vagy, nem vagyok egy pénzügyi szakember, de el tudom különíteni az igazságot a butaságtól. És a vénavókat kötelező jelleggel cénavókká kell alakítani. Ön szerint ez is butaság? Senki nem érti itt, hogy miről is van szó? Nyilván az a logikus következtetés, hogy tegély mindent jobban értesz. Vagy a jogalkotók által jogalkotók által kinevezett emberek kevésbé értenek ehhez, mint maga az iparág? nem szabad megadnunk magunkat annak, hogy nem szabad megadni magunkat az iparág lobbizásának. Nem szabad azt implikálni, hogy azok, akik nem úgy, tesz, nem úgy tesznek, ahogy az ipar, eh, ahogy azt az ipar kéri, azok buták. Ez, ez tényleg most már sértés. Hadd válaszoljak rá, elnök. Meg tudom oldani egyedül is, köszönöm. Nem szeretném, hogy itt személyeskedjünk. Filip. Géj sokkal visszafogottabb volt, egyáltalán nem volt ilyen személyes. Tudom, hogy neked ez a stílusod, de nyugodj le. Te ilyen vagy. Néha ez előnyös, néha nem. Kérem, kérlek fogd vissza magad. Ne feledd el, hogy az iOS illetve az értékpapír bizottság másként gondolkozik, tehát nem csak a pénzpiacon gondolkodnak, így nem kell itt személyeskedni. Gay, megadom a szót, hogy válaszolj. Nem, nem alacsonyom le ideig. Nekem jogalkotóként az a feladatom, hogy joga, jogszabályokat hozzak. Nekem az igazat kell mondanom. Ma valamiről döntenünk kéne, de valójában szerintem sem én, sem a többi képviselő igazán nem tudja, hogy miről van szó. Van, aki már meg, megpróbált utána nézni, de a legtöbben nem tudjuk, hogy miről is van szó. Jó lenne, hogy az emberek megértenék, hogy mindennek mi, lenne, mi lesz a következménye. És nem csak az iparágról van szó. A kincstárak, az európai kincstárak számára is nagyon fontos ez, a magánbefektetők számára is fontos ez. Én azt szeretném, hogy ugyanolyan kiegyensúlyozott legyen ez a dolog, mint bárhol máshol, az élet más területé. Ne, ne bohóckodjunk. Én azt szeretném, hogyha jogalkotóként elvégeznénk a munkánkat megfelelő idővel, gondolkodjunk el a dolgokon, érveljünk, és nézzük meg, hogy milyen következménye van a munkáknak. Szerintem nem ezt tettük eddig, ezt szeretném csak volna mondani. Köszönöm. Right. I think everybody who wanted to speak... Köszönöm, én azt gondolom, hogy mindenki, aki beszélni akart, az beszélhetett. Ugye három szavazással kezdtünk volna. Az abban egyetértettünk, hogy a hosszú távú befektetési alapokat halasztjuk, a benchmarkokat halasztjuk, eh, tehát most arról kell döntenünk, hogy eh, a pénzügyi piaci alapokat is akarjuk-e halasztani. A raportőr továbbra is azt mondja, hogy nem akarja halasztani a szavazást. E, szavaztathatok készfeltartással. Ki akarja e, halasztani a Money Market Funds témát?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 Uh, Jean-Paul. Nincs kártyája Jean-Paulnak? Jean-Paul has a point of order. Paul ügyrendi. Egy dolog legyen tiszta. E, már elmondtam az álláspontomat. Az alapvető kérdés ebben az ügyben az az, hogy a nettó számla e, a CNAV vagy VNAV kérdésben micsoda. És az, hogy halasztjuk, az megint egy vitatott kérdés. Az egyetlen előnye annak, hogy halasztunk, az az, hogy a szavazó listák világosak lesznek, nem pedig fél órával, nem pedig fél órával az ülés előtt állítják össze, hanem koherensebb. Nagyon bonyolult ez a téma. Ahogy ahogy azt a bizottságunk szokta a szavazáson csinálni, az mindig majd kiszámíthatatlan hatással jár a szövegre. A raportőrnek nem hibáztatom, mert nagyon keményen dolgozott, de tekintettel a helyzet és a, a, a tárgy bonyolultságára azt gondolom, hogy ezt most nem ejthetjük meg. E, amennyiben halasztunk, akkor lehet tovább gondolkozni. Nyilvánvalóan, hogy cénav megtartás ügyben nem várható az, hogy az emberek meggondolják magukat, de a szöveg legalább koherensebb lesz, mert egy nehéz munkával kapcsolatban több időt ad a titkárságnak és a raportőrnek, hogy megcsinálják a szöveget. Tehát a javaslat, mondja az elnök, akkor a benchmarkok esetében is, a, mint a benchmarkoknál, most az, hogy halasszuk a szavazást, ugye? Szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Előbb a benchmarkokról. Okay. Sorry, sorry, no, sorry. Elnök tévedett, a Money Market Fundról megy a szavazás, nem a benchmarkokról. A benchmarkoknál beleegyeztem abban, hogy halasszuk a dolgot, tehát ott elég egyhangú volt a kérdés. A kérdés tehát, egyetértenek-e azzal, hogy halasszunk? A zöld azt jelenti, hogy egyetértenek. Igen, egyetértenek. Kérem szavazzanak. Két nem szavazókártyát látok, egy nem szavazókártyát látok. Akkor lezárom a szavazást, és ez azt jelenti, hogy halasztottuk 23-15 arányban ö, el lett halasztva. Azt gondolom, hogy gyakorlatilag akkor minden szavazást elhalasztottunk, ugye? Ez azt jelenti. Um, I, the rapporteur wishes for the floor. Uh... A portőr szeretne hozzászólni. Chair. Köszönöm, elnök asszony ö, nyilvánvalóan tiszteletben tartom a szabbizottság többségének véleményét a e témában, és ám azok szellemében, amit az az imént elmondott, készen állok arra, hogy elnapoljam mondjuk ugye a belátható jövőre, mondjuk minél előbb annál jobb, ha szavazhatunk majd, addig is pedig tovább folytathatjuk a munkát a szavazólistán, ám végső soron állást kell foglalnunk a színavok tárgyában. És lehet, hogy nem fog változni az álláspontunk az elkövetkező napokban, sőt, felteszem, hogy nem igen fog változni a vélemény. Ám az egy, egymás közt állapodjunk meg abban, hogy ez az utolsó elnapolás. Legközelebb tényleg szavazunk már, mindenkinek megvannak a módosítói, szavazólista, mindenki dönthet. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Burkhardt elnökasszony. Osztom azt, amit a, előbb elmondott a jelentéstevő, azt nevezetesen, hogy mielőbb szavazzunk majd, persze némi idő az jól jön, hogy nyugodtan átnézzük a szavazólistánkat. Egy dologra az ember utalnék még, ezen a héten lesz még a néppártnak egy ülés, illetve a, a külügyi szakbizottságban ö, többen dolgoznak itt, ott is, az itt ülő kollégáim közül, úgyhogy hogy csütörtökön történne mindez, ezen a héten az nem volna jó, nehéz volna, minden más időpont számunkra elfogadhatóbb. Való igaz, megállapodtunk abban, hogy csütört, ez csütörtökön nem lesz semmi, mert sokan hiányoznak. Nem szívesen is se tűzök én se szakbizottsági szavazásokat napirendre rövid határidővel. Visszatérünk a témára, mikor, amikor lesz szakbizottsági idő. Nem sok ilyen dátum van egyébként. Lehet, hogy a híres Strasburgi hétfői rés időre kell megint hagyatkoznunk. Bocsánat, Werner. Menjünk tovább a napirendünkkel. Szavazás nem lesz. Tehát aki csak azért jött, hogy szavazzon, az mehet. Most tehát visszatérhetünk a rendes 3-as és 4-es napi pontunkra. Különböző tagállamok anya és lányvállalatai vonatkozó adóztatásrendszer. Aki elmegy, kérem csendben tegye. És akkor az úrnak meg tudom adni a szót. Kutas úr fog beszélni. Aki meg gyorsan tegye, hogy tudjunk haladni a rendes munkamenetben. Köszönöm, Sharon. Kérem, csendben mindenki szeretne kiabálás nélkül beszélni. Szeretnék majd nevében elnézést kérni, nem tudott ma eljönni. Jó oka volt erre. Anyaság, nevezetesen édesanyja lett. És hát így rám maradt a jelentése bemutatása. Azt szeretném elmondani mindenek előtt, hogy az adó méltányosság és adósalás elleni harc, adó elkerülés elleni harc, való munkában a parlamenti képviselőtársak eh, sok támogatást nyitottak. A bizottsághoz kellett forduljunk az egyes adórendszerek közötti hibris struktúrákból való visszaélések kiküszöbölésére. Azt is kértük, hogy terjesszenek be a PSD felülvizsgálatára egy javaslatot, a kettős adasztás meg az adó elkerülés Európai Uniós gyakorlatait ellen fellépni. fellépendő. A bizottság által beterjesztett módosítók így módon üdvözlendők. A hibrid struktúrák ügyében a jelentéstevő a bizottság eh, módszertanát üdvözli. Jelenleg vannak olyan tagállamok, ahol más és más adóminősítés érvényesül a hibrid hitelekre. Ezeket egy bizonyos tagállamokban adó alapból levonható költségként lehet elkönyvelni, illetve máshol meg már az adózott jövedelemből lehet csak finanszírozni. Sürgető volt tehát ez a diszkrepancia hogy ezt kezeljük, és a 2010-ben létrehozott viselkedési kódex csoport azt javasolta, hogy a forrásnál levonható módszertanra foglalkozzunk. A második frissítés az általános csalás elleni szabályokra vonatkozik, ez szintén üdvözlendő előrelépés. A parlament régóta kéri, hogy az úgymond a leányvállalat válogatás gyakorlata megszűnjön, azaz amikor egyes vállalatok úgy keresnek leányvállalatokat maguknak tagállamokban, hogy azzal elkerüljenek bizonyos adóterheket szelektív módon. Az a kötelező szabály, szerint minden tagállam az olyan a mesterséges, ilyen mesterséges intézkedésekből származó adóelőnyöket nem szabad elismerje, ez szintén üdvözlendő javaslat. Aztán Szkleva asszony jelentésében az egyes cikket módosítaná, azt kéri, hogy az anyavállalat definícióját erősítsük meg, és ezzel is a, le, nehezebbé, hogy a multinacionális vállalatok a versenytöltés érdekében ne élhessenek vissza a leányvállalatok vásárlásának gyakorlatával, valamint a tagállamok esetében ne engedjük meg, hogy az összes tagállam átlagának 75%-en alacsonyabb adó alapszámítási módszertan érvényesülön valamelyik tagállamban. Emögött már Gigold jelentésében is voltak hasonló jelent, ajánlások, és a jelentéstevő azt reméli, hogy a nemzetközi napirenden szereplő témák felvetésével nem csak az önök támogatását kapja majd meg, hanem a tagállamokét is, és a bizottságét is várja tehát a jelentést a további munka menetét, illetve az árnyékadókkal való konzultációt. Köszönöm. Okay, thank you very much. Um... Köszönöm szépen. A néppárt nevében ki szeretne hozzászólni? Teodor? Ő nincs itt. In which case, if, if there's no EPP speaker... Akkor úgy látom, a néppárt részéről senki nem szeretne hozzászólni. Sophie? Euh, euh, Először is szeretném megköszönni a raportőrnek, aki jó okból nincs itt, um, ami pedig uh, a részleteket illeti, bizonyos technikai kérdésekről eh, lehetne vitatkozni, de összességében jó irányba halad a dolog. Engem eh, mindig eh, aggaszt egy kicsit, amikor a parlamentet csak, parlamentet csak konzultálnak adóügyekben, mert túl fontos kérdés, fontos nyilvános vitát tartani, és nem szeretem, amikor így bánnak velünk. Ami pedig amiket pedig jobban meg kell vizsgálnunk, az a tőke felosztása 10-ről 15 százalék, nem tudom, hogy mi a megfelelő szint, ezzel kapcsolatban érdemes még egy kicsit beszélgetni, ami a, az európai átlag átlaghoz mért adórátákat illeti, nyilvánvalóan ott arról van szó, hogy Inkább induljunk ki abból, hogy mi a reális, tehát a ténylegesen fizetendő adóráta. Mert vannak olyan országok, ahol meghúznak egy adórátát, és aztán vannak olyan eszközök, amelynek révén végül is nem kell annyit megfizetni adóban, mint amennyit esetleg gondolna először az ember. Tehát a reális, a ténylegesen megfizetendő adókat tekintsük kiinduló pontnak még egyszer köszönöm a raportőrnek a munkáját, és néhány technikai kérdésben pedig hamarosan megkapja a javaslatainkat. Köszönöm. Köszönöm. Filip Lambert következik. Köszönöm. A szokásos stílusommal? Adjam elő magam? Finoman is lehet egyébként sértogatni, sértegetni. Most is ezt láthattuk. Egyébként elfogadom a jelentéstevő távollétét, ami pedig az agresszív adótervezést illeti. Múlt héten a, a DG Camp tartott egy szemináriumot. Szerintem a DG Taxud is szeretne föllépni, illetve egy hasonló szemináriumot szervezni. Jó lenne, egy kicsit lelkesebbek lennének a tagállamok, Hát jó lenne, hogyha lecsapnánk azokra, akik adóügyben nem teljesen nem jogszerűen viselkednek. Már egy nagyon régi adósságunk, hogy ez ebben a kérdésben fellépjünk. A Gigold jelentésből emlékszem arra, hogy azt mondtuk, hogy ne legyen az adókulcs az átlag 75%-ánál alacsonyabb. Ezt használja, ezt veszi át a jelentéstevő, ezt támogatni tudjuk aztán azt is támogatjuk, az összes többi jelentéstevői módosítót is támogatjuk. Reméljük, meg lesz a többség emögött, itt a parlamentben. Bárhogy is gondolkodunk az adókulcs mértékéről, abban azt hiszem egyetértünk, hogy olyan adórendszert szeretnénk, amely igazságos és méltányos, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy az emberek játszhatják egymás ellen a különböző adórendszereket. Sokan panaszkodnak erről. Mindenki azt mondja, hogy a KKV-k, a motorjai, az innovációnak, a munkahelyteremtésnek, mindennek. De úgy tűnik, hogy a KKV-k ilyen vagy olyan módon kikerülnek a társasági adó befizetése elől, mégpedig úgy, hogy mindig a legmegfelelőbb adórendszert választják. Ezt kéne megoldani, hogy a KKV-k is befizessék azt az adót, amely, amelyre, amelynek a befizetése jogosultak, illetve amelyet be kell fizetniük. Ezt szerettem volna mondani, tehát támogatjuk ezt a jelentést, mindenkivel egyeztetünk, és remélem, hogy meg tudunk egyezni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Jürgen. Jó, Sharon. Ja, <clears throat> aus unserer Sicht geht der Kommissions... Köszönöm. Ami minket illet, nekünk az a véleményünk, hogy a bizottsági javaslat jó irányba halad, de örülünk Kleva asszony módosítóinak, tehát a átlag 75 százalékában megszabni a minimum szintet. Ez megfelelő, ezt támogatni tudjuk. Tehát ez kerüljön bele a jelentésbe. Egyes a cikk a bizottsági javaslatban az adó elkerülés elleni szakasz. Jó ez a megközelítés, de itt szerintem néhány példát is be lehetne venni az, az anyagba. Például a német adótörvényt, a német adó szakértők szerint nagyon hatékony intézkedéseket lehetne itt elfogadni, ugyanolyan jellegű intézkedéseket, mint Németországban. Így jobban össze lehetne hasonlítani a különböző fizetéseket, a tagállamokban, illetve az adókat, az adókulcsokat, az adórendszereket is jobban össze lehetne has, hasznos, hasonlítani, de ott van az Egyesült Királyság is, az Amazon esete, jó lenne egy kicsit hatékonyabban fellépni. Szerintem ugyanakkor nem eléggé átfogó a bizottsági javaslat a adó elkerülés elleni harcra vonatkozóan. Jobb eredményt tudnánk elérni, hogyha konszolidált adó kulcs lenne érvényben olyan vállalatok esetében, akik több tagállamban, vagy olyan vállalatok esetében, akik több tagállamban aktívak, e, így e, végül is meg lennek kötve a kezük, bárhol is fizetnek be adót. És így jobban össze, össze lehetne hasonlítani az adóztatható e, tevékenységeket az összes tagállamban. Így nem lehetne úgy tevékenységet folytatni, hogy ne fizessenek utána adót. Pontosnak tartom azt is, hogy középtávon még nem lehet harmonizálni az adópolitikát, de láthatjuk, hogy jobban fel tudjuk venni a harcot az adó versennyel, hogyha megfelelő adórendszert alakítunk ki. Ezen az elven elmondhatjuk azt, hogy nem elég merész a bizottsági javaslat. De jó irányba tett lépésnek látom a másik oldalon, ezért a soron támogatni tudom a módosítókat. Köszönöm szépen. azt Lüling. Oui, madame la présidente, merci. Köszönöm, elnök asszony. Én egy kérdésem van annak ellenére, hogy a raportőr nincs itt, mert láttam a módosítókat, és szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy eh, lehetséges-e ezt a, 10, ezt a 75%-ot eh, kiszámolni, eh, mint átlagos adókulcsot, mert annyira ennyire bonyolultak az adókulcsok, illetve az adórendszerek a vállalkozásokra vonatkozóan az egyes tagállamokban, hogy eh, valahol azt eh, olvastam, hogy eh, van olyan ország, ahol magasabb a kulcs, még derogációkkal is nagyon, alacsony, nagyon magas, de tehát a legmagasabb, és aztán amikor az összes ilyen kedvezményt figyelembe vesszük, akkor viszont nagyon alacsony a tényleges adókulcs. Tehát rendkívül bonyolultak ezek a rendszerek. Én igazándiból nem szeretem ezeket a módosítókat, nem tetszenek ezek a módosítók, amiket benyújtottak, e, és én azt gondolom, hogy az alkalmazása lesz lehetetlen ezeknek. De megkérdezném a bizottságot, hogy ténylegesen képesek-e arra, hogy a 28 tagállamban megnézzék, hogy véglegesen mi a tényleges adókulcs, amely szerint a cégek adót fizetnek. Köszönöm. Have any other members wanting? még, még... még valaki szeretne hozzászólni? Uh. Itt a bizottság. Az adóalapról fognak nyilván beszélni a válaszban. Megadom a szót. Thank you, Chair. Uh, Uwe Ili for Director General Taxation and Customs Union. Illy vagyok uh, a főigazgatóságról. Szeretnék megköszönni a bizottságnak ezt a pozitív hozzáállást, és mi magunk is Kleasszonynak eh, eh, minden jót kívánunk. Ami a konkrét kérdést illeti, a, gyakorlatilag a, a eh, társasági adó rátáját, illetve adó kulcsát nézzük, ami 3,17,4 ez az átlagos. E, Nagy-Britannia például társasági adóban e, e, minden évben 1 kal változtatta, ha mennyiben 17,7%-ot, 17,4%-ot nézünk, akkor lenne vagy hat olyan tagállam, amelytől azt várnánk, hogy, ja, hogy növelje a vállalatokra kivetett adókulcsot, mivel eh, az ugyanazt a jövedelmet eh, jó lenne eh, ugyanolyan módon adóztatni, sőt, hát ez egy alkotmányos előírás, ezért nem sok értelme van a 17,4%-ot előírni a bejövő osztalékokra, Eh, amennyiben az osztalék más országból jön, hanem a helyi eh, piacról származó eh, osztalékot is ezzel kellene terhelni. Tehát általános általános társasági adó növelést jelentene ez a hat tagállamban. Nyilván, ha az általános célok üdvözlendőek is, mi gyakorlatilag nem nagyon tudjuk elképzelni azt, hogy eh, tagállamok ilyen eh, komolyan hajlandóak lennének egyes tagállamok megváltoztatni a társasági adóztatási rendszerüket. Köszönöm, mondja az elnök. Raportőr nevében szeretne még valamit mondani? Köszönöm. Először is Sharonnak eh, köszönöm, hogy napirendre lett tűzve ez a kérdést, és Mojca nyilván majd ennek megfelelően alakítja a javaslatát, de úgy tűnik, hogy a jelentését a többség támogatja. Ezt szűrtem le. Astrid, valamit? Nem az én kérdésemre válaszolt az óra bizottságtól. Én nem a nominális adókulcsot Eh, kérdeztem, hanem a tényleges eh, adókulcsot a különböző eh, levonások után, mert különben nem lesz level playing field. Az én kérdésem a bizottsághoz az volt, hogy egyáltalán képesek-e a tényleges adókulcsokra, a ténylegesen fizetendő adókulcsokra vonatkozóan adatokat adni nekünk. Köszönöm. Az nemzeti adórendszerek irdatlan nagy különbségei miatt nagyon nehéz, gyakorlatilag lehetetlen minden egyes vállalkozás típusra, minden egyes ágazatra, egészen a multiktól a KKV-kig eh, a tényleges eh, adókulcsot eh, kiszámítani, vagy egy modell cégre számítjuk ki a eh, rátát, és eh, a standard szabályok alkalmazásával kiszámoljuk az őket sújtó adót, vagy pedig eh, az Európai Bizottság a közös konszolidált adó alapra vonatkozóan tesz egy javaslatot, és mert csak akkor lehet, amennyiben létezik ilyen konszolidált adóalap, kialakítani ezeket a, az a számításokat, de az, hogy milyen módon számolják el a költségeket, a felelősségeket, a reprezentációs költségeket, a bónusz fizetéseket. Nem lehetséges az effektív adókulcsra vonatkozóan minden kombinációt figyelembe véve számításokat vagy adatokat adni. Okay, so he's finally succumbed. Jó. Végre végre teljesítette a kívánságomat a bizottság képviselője, hogy az adó alapról is beszél. Tudjuk, hogy a tanácsban nem haladnak valamit gyorsan az ügyek. Nehezen lehet megválaszolni ezt a kérdést. Amíg nincs meg legalább a közös adóalap, addig nem, nem nagyon lehet összehasonlítgatni. Jó, akkor beszéltük a jelentéstervezetről. A módosítók benyújtójának határideje február 25 délután 5 óra. Március 17-én fogjuk ezeket megbeszélni, és március 18-án fogunk szavazni, és az áprilisi ö, Strasbourgon kerül ez a plenáris elé. Ez lenne legalábbis az ütemterv. nem tudom, hogy mennyire lehet ezt a dolgot sietetni, mert ugye a jelentéstevő elég elfoglalt, február végén van az első időpont. Négyes napi rendi pont következik. Ez az egyezményező az csatlakozása Horvátországnak a kettős adóztatás elkerülésére és a nyereségkezése kapcsolatos kettős adóztatásról. Nitras, úr szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentés célja az, hogy a kettős adóztatás gyakorlatát megszüntesse, illetve az erre vonatkozó egyezmény csatlakozását megvizsgálja, és hozzá csatlakozást megvizsgálja. Horvátország csatlakoz, EU-s csatlakozásából adódik e felülvizsgálat igénye. 95 óta rendszeresen megújítjuk ezt az egyezményt, ha egy új tag állam csatlakozik az Európai Unióhoz. Megszokott gyakorlat ez. Tehát arbitrális eljárások révén igyekszünk felszámolni a kettős adosztás rendszerét, kiigazítva a transfer árak rendszerét. Ez egyszerűsíti a belső piac működését, és a határon átnyúló műveleteket könnyebbé teszi az Európai Uniós vállalatok között. Horvátország az egyezményhez való csatlakozásakor ő, csatlakozását előirányozta már az, a, az ország EU csatlakozási szerződése is kötelező jelleggel kell ez megtörténjen a tanács döntésének meghatározott, idő, vagy által meghatározott időpontban. Ezt a bizottság javaslat alapján tűzték ki a parlamenttel való konzultációt követően. Tűzik majd ki pontosabban, a e konzultáció most folyik. Horvátország sem, és a tanács sem ellenezte a javaslatot. Én magam egy módosítót terjesztettem be, azt nevezetesen, hogy az új módosított egyezmény a hivatalos labban való közzététele után, illetve aznak dátumával lépjen életbe. Az eredeti eljárásnak tudnék negatív kihatásai lehetnének, akár visszamenőleges hatályt is jelenthetne, hogyha halasztás szenvedne az elfogadás. És így módon ez a módosítás több időt enged meg Horvátországnak ahhoz, hogy megfelelő módon eh, átalakítsa jogi rendszerét, és átültesse abba az ebben az egyezmény megfogalmazott követelményeket. Köszönöm, hogy az elnök asszony, Uli. Köszönöm szépen, nagyon röviden csak. Azt szerettem volna elmondani, hogy ez egy rendkívül technikai, szakmai jellegű jelentés és téma. Szerintem a jelentős a benyújtott módosító az életbelépést illetően szerintem helytálló, helyén való hozzátenni való voltak éppen nincs is mindehez. Köszönöm szépen, Remon. Köszönöm, Sharon. Nekem sincs más mondandó, mint az, hogy egyetértünk a jelentéstevő módosítójával. Minden tagállam esetében ugyanezt történt a múltban, most, hogy Horvátország új tagállamá vált az Európai Unióban, analóg módon kell eljárnunk, üdvözölve Horvátország tagságát természetesen a kettős adosztás elkerülésére folyó munkánk ezzel tovább menni, és a Nitras jelentős által beterjesztett módosítóval is egyetértünk a hatályba lépést illetően. Elnök, köszönöm. Más árnyékeladó nincs. Baldini úr talán. Köszönöm szépen Szlavomir Nitras úr munkáját és a kiváló eredményét is üdvözlöm. Úgy gondolom, hogy az általa javasolt módosító elfogadható, és úgy is gondolom, hogy ez lehetőséget jelent számunkra, hogy elkerüljük a visszamenőleges hatály alkalmazását, és Moratországnak elegendő időt engedjünk meg ahhoz, hogy jogszabály, vonatkozó jogszabályait módosítsa és átültesse a rendszerébe ezeket a pontokat mindezt nagyon jól fogalmazza meg a jelentés, nem látom okát annak, hogy sem a jelentést, vagy akár ezt egy módosítót ne támogatnám. Köszönöm. Parancsó? Nem. Mindenki ütátom egyetért, ez nagyszerű hír. Így aztán nem marad más, mint hogy a módosítók határidőt bejelentsem. Február 25-e lenne, hogyha már ha lenne módosító, aztán 17-én megvitatjuk, 18-án szavazunk, áprilisban megy a plenárisra. Ez a, mivel minden más állapoltunk, záratjuk a mai ülésünket. Egyéb témák nincsenek napirenden. Még arra emlékeztetném önöket, hogy ez a hét csütörtökön, február 20-án 9-től 12.30-ig lesz ülésünk. A rossz hírem meg az, hogy Strasbourgban is lesz következő hétfő este tehát meg még csütörtökön a pénzmosás elleni harcra vonatkozó szavazás másik részét, második felét kell megtartsuk a Libeszak Bizottsággal. Egyetemben a nevek kint lesznek a megfelelő ülőhelyeknél. Csütörtökön. Köszönöm. Meeting closed. Bezárom az ülést.